szó. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok önök előtt. A Jean-Claude Juncker úr csapatának egyik tagjaként, aki az első demokratikusan megválasztott képviselője Európának. Az én jelölésem biztosként az egészségügy és az élelmiszerbiztonság területére vonatkozik. Engedjenek meg néhány szót magamról, ki vagyok, milyen tapasztalatokkal rendelkezem, és miért érzem úgy, hogy önök bizalommal viseltethetnek irántam. Az Életem első hat évét egy gulág táborban töltöttem az északi sarkörön túl Szibériában. A szüleimet litván tisztségviselőként deportálták oda, és ők végig küzdöttek a szovjet elnyomás ellen, az emberi jogok megsértése ellen. Engem az életem során kétszer tartóztatott le és hallgatott ki a KGB, és én személyesen is közreműködtem Litvánia függetlenségének kivívásában, illetve a függetlenségi nyilatkozat és alkotmányunk megalkotásában. Én mindig is küzdöttem a totalitárius rezsimek ellen, a szélsőségességgel szemben. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió az európai értékek mellett kell, hogy sikra szálljon, és az integrációra, a békére, a demokráciára, a társadalmi igazságosságra és prosperitásra kell, hogy koncentráljon. Én nem vagyok idegen Brüsszelben, ugyanis Giscard d'Estaing által vezetett konvent munkájában részt vettem magam is, és Juliano Amatótól és Jean-Luc Dehentől tanultam meg, hogy hogyan lehet kompromisszumot építeni Európában. És most engedjenek meg néhány szót eh, litvánul. Én orvostudományt tanultam, és sebész vagyok. 23 évig az emberek életének megmentésén dolgoztam, és arra törekedtem mindig, hogy biztonságosabb és jobb életet biztosítsak mindenki számára. És éppen ezért engem idén májusban az egészségügyi világtanács alelnökeként választottak meg. A másik szenvedélyem a történelem, és ezt magam is átéltem nagy részt, ugyanis igen hosszú út vezet a guláktól a biztos jelölti státuszig. Én természetesen politikus is vagyok, és büszke vagyok arra, hogy a választó körzetemben, Vilniusban hatszor választottak be Litván parlamentbe. A Litván parlament elnök helyetteseként is tevékenykedtem, valamint a parlamentünk európai ügyekkel foglalkozó és társadalmi szociális ügyekkel foglalkozó bizottságát is vezettem. És akkor most engedjenek meg néhány szót arról, hogy mire kívánok összpontosítani, milyen prioritásokra az elkövetkezendő öt évben. Én meg vagyok győződve arról, hogy az egészségügy és az élelmiszerbiztonság komolyan hozzájárulhat eh, az európai gazdasági fellendüléshez. Először is eh, a eh, szociális társ, piacgazdaságban hiszek, és ehhez egy újabb lendületet kell adnunk az egészségesebb Európa érdekében. Ehhez a humán tőkébe és a termelékenységbe kell befektetnünk. Az emberek egészségi állapota az egyik legfontosabb tényező a társadalom szempontjából. És együtt sokkal többet tudunk elérni, hatékonyabbak lehetünk, és hozzásegíthetjük az embereket ahhoz, hogy egészségesebben éljenek. És a, mindezzel hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyabban és fenntartható módon működhessenek. Ennek érdekében én az egészségügyi rendszerek felmérésével kapcsolatosan kívánok majd kiépíteni kapacitásokat, és az elektronikus egészségügy elősegítésével is kívánok foglalkozni. A közegészségügy területén a prioritásaim a promóció, a megelőzés és a védelem. Én szeretném a prevenciót tovább erősíteni, ugyanis minél inkább az egészségügyi rendszerek a prevencióra összpontosítanak, annál könnyebb dolgunk lesz 15-20 év múlva. És én elkötelezetten szállok síkra a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében is. Az egészséges életmód propagálása rendkívül fontos. Ha el akarom nyerni az önök bizalmát, akkor mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy megvédjem az állampolgárokat minden az élelmiszerekkel kapcsolatos válsághelyzettel szemben az ilyen vészhelyzetekre vonatkozó EU-s kapacitások és reagálási képességek képítése rendkívül fontos. Az ebola járvány is egy nagyon fontos emlékeztető, hogy az ilyen járványok milyen következményekkel járhatnak, és mindenféleképpen fel kell lépnünk, és meg kell segítenünk azokat, akik ezen a területen rászorulnak. A munkámat a az egyenlőség és a szolidaritás értéke fogja vezérelni. Én hiszek abban, hogy az egészség mindenkinek alapvető joga. A határkon átnyúló egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos irányelv megvalósítása alapvetően fontos és kötelező szinte. A dohány termékekre vonatkozó irányelv átültetésén is dolgoznunk kell, és ezt szoros figyelemmel fogom kísérni. És már térve az élelmiszer biztonságra. Az EU-nak nagyon jól fejlett élelmiszer biztonsági politikája van, és változatlanul oda kell figyelnünk erre a területre. Azon a területen a prioritásom annak biztosítása, hogy az európai állampolgárok változatlanul a legbiztonságosabb élelmiszer ellátást élvezhessék a világon, Biztonságos élelmiszerre van szükség annak érdekében, hogy az állampolgárok egészségét megőrizzük. És az ezzel kapcsolatos standardok nagyon fontos értéket jelentenek abból a szempontból, hogy az európai termékek versenyképesek lehessenek a világpiacon. Nyilvánvalóan azonban szükség van az ezzel kapcsolatos szabályok egyszerűsítésére is, az élelmiszer ágazat az egyik legnagyobb gazdasági ágazat Európában, és ez nagyrészt hozzájárul a munkahelyteremtéshez, illetve a jobb életminőséghez. És ebben a, ezen a területen a KKV-k különösen fontos szerepet játszanak. Én minden lehetőséget meg fogok ragadni annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos rendszert továbbfejlesszük. Mindenkinek megvan a szerepe, minden érintettnek, a termelőktől kezdve a feldolgozókon át a jogalkotókig, és ez mindenki javát kell, hogy szolgálja. A közelmúlt rámutatott arra, hogy a az élelmiszer biztonságba vezet, vetett bizalom milyen gyorsan megrendülhet különböző visszaélések következtében. Tisztelt képviselők, én most németül folytatom. Tisztelt képviselők, az első hat hónap során a mandátumom alatt a genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos döntéshozatalt is tovább kívánom vinni, és a GMO val kapcsolatos vitákat is szoros figyelemmel fogom figyelni. Ezt a tanácssal meg kell vitatni, és különösen az állat egészségügy, a növény egészségügyel kapcsolatos intézkedéscsomagot kell tovább erősíteni és továbbfejleszteni. Tisztelt elnök úr, képviselők, én a munkámat nyitott és átlátható módon kívánom végezni, és én a parlamentet kulcsfontosságú partnernek fogom tekinteni. Én több mint 40 évvel ezelőtt döntöttem amellett, hogy az embereket fogom szolgálni, és ezen nem kívánok változtatni. Természetesen ezen a területen is szoros párbeszédet kívánok önökkel folytatni, és a parlament motója az, hogy az idők megváltoztak, és ennek szellemében kell cselekednünk. Köszönöm szépen!